A december 12-én megszűnt felfüggesztett Európai Parlamenti ülésszakot ismét megnyitom. Az ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek mindenki számára hozzáférhetőek. Van-e bárkinek ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Azt hallom, hogy angolra nincsen tolmácsolás.